Szaharov nagyon-nagyon későn, de megérdemli. Füle úr veszi át most a főképviselőasszony helyét. Ő vezeti be a vitát a Fekete-tengeri stratégiáról. Úgyhogy amint elfoglalja helyét, megkezdjük a vitát. Uh, Elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Nagy örömömre szolgál, hogy a Eston asszony nevében a megbízásából a Fekete-tengeri együttműködésről szólhatok. A Fekete-tengeri régió egy sajátos földrajzi térség, amely sajátos em, lehetőségekkel rendelkezik, és összekapcsolja Európát a közel-kelettel, és lehetőséget biztosít arra, hogy együttműködjünk és gyakorlativá tegyük az együttműködésünket. 2007 óta Bulgária és Románia belépése óta az Európai Unió közvetlenül részt vesz az Fekete-tengeri eh, területen, és fontos, hogy koordináltan lépjünk föl. Éppen ezért hoztuk létre a 2008-ban a Fekete-tengeri szinergiát, ezzel hozzájárulva a regionális együttműködéshez. Néha azt kérdezik tőlem a tudatlanok, hogy a Fekete-tengeri szinergia nem párhuzamos a keleti partnerséggel. Válaszom egyértelmű nem. A keleti partnerség célja, hogy keleti szomszédainkat közelítsük politikai és gazdasági integrációval az Unióhoz. A Fekete-tengeri szinergia célja pedig az, hogy az Európai Uniót közelítsük a Fekete-tengeri térséghez, azáltal, hogy a regionális együttműködést támogatjuk. De engedjenek meg néhány személyes észrevételt is ezzel kapcsolatban. Természetesen a két szakpolitika között, a keleti partnerség és a fekete-tengeri szinergia között, együttműködés között van kapcsolat. Időközben a keleti partnerséget tovább dolgoztuk, tovább fejlesztettük, és ez most a keleti partnereinkkel való együttműködésünk legfőbb eleme, és így a Fekete-tengeri együttműködés egy olyan eszközé válhat, amely valóban a szakpolitikák szinergiáját teszi lehetővé a régióban. Mire is gondolok? Megmondom egyből. Az a célunk, hogy partnereinket és az Európai Unió tagjait közelebb hozzuk egymáshoz. Az a célunk, hogy a határon átnyúló együttműködés szinergiáját megteremtsük. Az a célunk, hogy aktívabb szerepet vállaljunk a regionális együttműködés keretei között. Tisztelt képviselők! Széles körű érdekeink kapcsolódnak a Fekete-tenger térségéhez, az energia, a közlekedés, a halászat, a környezetvédelem területén, de ugyanakkor három ágazati partnerségre koncentrálunk, ez a környezet a közlekedés és az energia kérdésére koncentrál, és 2010 márciusában a környezeti partnerséget eh, indítottuk útjára, ezen felül pedig a régióval határokon átnyúló együttműködést is kezdeményeztünk. A 2007-2013-as Fekete-tengeri Meder program a szomszédsági és partnerségi eszközből 17,5 millióról 25,7 millióra nőtt. 18 projektet indítottunk el három prioritási területen belül, az Európai Unió 2007-2013-as Fekete-tenger meder programja keretén belül egyrészt a gazdasági szociális fejlesztés határon átnyúló partnerségi programjait, másrészt a környezetvédelem és a környezet megőrzése területén a tudásátadást támogatjuk, ezen felül pedig kulturális kezdeményezéseket támogatunk annak érdekében, hogy létrejöjjön a mederben egy közös kulturális szellem. Ugyanakkor az előrelépés nem volt olyan gyors, mint ahogy ezt reméltük volna. Éppen ezért eljött az ideje annak, hogy elgondolkozzunk azon, hogy hogyan lehet együttműködésünket a Fekete-tengeri két térségben új lendülettel ellátni, és éppen ezért örülök, hogy itt az érdeklődőkkel együtt lefolytathatjuk ezt a vitát. Biztos vagyok bennem, hogy mind az Európai Unión belül, mind pedig a Fekete-tenger eh, körül elhelyezkedő államok körében üdvözlik majd ezt a vitát, és azon kell épp ezért gondolkoznunk, hogy hogyan tudunk új lendületet adni a Fekete-tengeri együttműködésnek. Három megfontolásunk érvényesül majd, melyek ezek? Először is. Új lendületet kell adni az Európai Unió Feketengeri régióval való együttműködésének úgy, hogy figyelembe vetjük a különböző kapcsolatokat, amelyeket a Fekete-tenger medencéjében lévő országokkal tartunk fenn. Van Törökország, egy tagjelölt ország, ezen felül egy stratégiai partnerünk Oroszország, a keleti partnerség tagjai pedig Ukrajna, a Moldav köztársaság, Grúzia, Örményország és Azerbajcsán. Nem mindig könnyű persze az egyes országok között maga a viszony, amelyek szomszédos államok gyakran egymással, de erre is figyelembe kell lennünk. Másrészt a többi regionális együttműködési keretre is figyelemmel kell lennünk, nem kell újra feltalálnunk Kolumbusz tojását, hiszen a Fekete-tengeri Bizottság fontos szerepet játszik az együttműködésben, és reméljük, hogy az Európai Unió teljes jogú tagként beveszik a tanácsba, ezen felül a Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködési Szervezettel is elmélyítjük együttműködésünket, különösen az Isztambulban június 26-án megtartandó 20. ülésük, 20. születésnapi ülésük kapcsán. A Fekete-tengeri együttműködés megerősítése és a Fekete-tengeri gazdasági szervezettel való együttműködés lehetőséget kínál arra, hogy megerősítsük a párbeszédet az Európai Unió és Oroszország, illetve az Európai Unió és Törökország között, hiszen mindkettő nagyon fontos szereplő a régióban. Harmadsorban, és semmiképpen sem legutolsó sorban, az Európai Uniónak ki kell használni azokat a lehetőségeket, melyek az Lisszaboni szerződésből származnak, eredeztethetők mind bel, mind külpolitikai területen. Nagyra értékelem a parlamenttel az együttműködést a Fekete-tengeri régióval való együttműködés területén, és azt a gondolkodást, hogyan lehet az Európai Unió megközelítését a fontos régió irányában megerősíteni. Köszönöm szépen. Köszönjük, biztos úr. Most pedig Ungu Riánu úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Füle úr. A Fekete-tengeri jelentés előadott tagjaként meg tudom erősíteni, hogy 15 hónap telt el azóta, hogy EU stratégiát kért a parlament a Fekete-tengerrel kapcsolatban, a Fekete-tengeri szinergia erősítése céljából. 2008-ban indult ez a szinergia program, magasak voltak az elvárások. A Fekete-tengeri szinergia beindítása több érdemmel járt. Először is az EU szakpolitika külön területeként kezeljük a Fekete-tengeri régiót, másrészt felhívja a figyelmet egy stratégiai fontos területre. Négy év telt el, a helyzet nem megfelelő. EU szakpolitika szempontból a Fekete-tengeri régió inkább egy fekete luk Nincs általános beszámoló arról, hogy a szinergia hogy haladt előre 2008 óta, nincs koherens dokumentáció a jelenlegi helyzetről. Második megjegyzésem. A felkelte tengeri régióban a kihívások nem fogják megvárni azt, hogy a bizottság megállapításokat tegyen. Ellenőrizetlen feszültségek, potenciális válságok jellemzik a területet bizonyos ágazatokban, vagy környezetvédeleme területén, tengerészet, halászat területén voltak előrelépések, viszont vannak olyan stratégiai területek, a biztonság és az energia, ahol nem igazán történt előrelépés. 2008-ban 2011-ben két alkalommal az Európai Parlament felhívta a figyelmet a Fekete-tengeri szinergia erősítésére, de a helyzet nem változott. És ugyanaz a kérdésünk, a bizottság ki kívánja dolgozni ezt a fajta stratégiát? Elnök, köszönöm, Rucsek úr a következő. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, a Feketi-tengeri régió stratégiai jelentőséggel bír, és ahogyan már el is hangzott, Európai Uniós országok, tagjelölt országok, mint Törökország, aztán a stratégiai partnerünk Oroszország, és a keleti partnerségben résztvevő országok is övezik ezt a régiót. Tehát a biztonság, a stabilitás és a jólét megteremtése ebben az egész régióban kiemelt fontosságú. Vannak befagyott konfliktusok a régióban, igen, ez igaz. Tulajdonképpen több mint húsz éve befagyott konfliktusról beszélhetünk, úgyhogy mit tegyünk? A megközelítés, amit a biztos úr említett, azaz, hogy az ágazati politikákat, a közlekedést, az idegenforgalmat, az energiát és a ö, környezetvédelmet támogassuk, ez helyes. Hiszen ha megnézzük, hogy mi történt, hogy a parlamenti közgyűlés és a ö, gazdasági együttműködés hogyan működik, azt gondolom, hogy ez megint csak kecsegtető. Fontos lenne az is, hogy egy fekete-tengeri strádát építsünk, erről vannak elképzelések, de nyilván a bizalomépítés nagyon fontos lenne az egész régióban, és növelni kellene természetesen az idegenforgalmat is, az energiállátás biztonságát, a környezet védelmét, Úgyhogy lépésről lépésre azt gondolom hozzá tudnánk járulni ahhoz, hogy a befagyott krízist, válságot megoldjuk. Úgyhogy az a, megold, az a megközelítés, amit a biztos úr elővezetett, azt gondolom helyes, azt támogatnunk kellene, de legyünk aktívabbak a tekintetben, hogy a saját együttműködésünk, a parlament, az ottani képviselőkkel együttműködne, kiteljesedhetne. Mölcer úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Hát az utóbbi időben elég sok minden történt, hogy a keleti partnerséget erősítsük, hatékonyabbá tegyük. Nyilván a motiváció, a többért, ez fontos, lényeges, a keleti partnereinket fel kell karolnunk, és a reformok felé gyakorlatilag el kell őket mozdítanunk, motiválnunk kell őket erre. Ez a feketi tengeri régió országaira is igaz. Az Unió tud segítséget nyújtani, motorja lehet ennek az egész átalakulásnak, mert ez a Fekete-tengeri régió a következő években óriási jelentőséggel bír majd, nem utolsó sorban az energia kontextusában. Fentartható megközelítésre van szükségünk annak érdekében, hogy minden érintetnek az érdekeit képviselni lehessen. Ez nyilván a kőolaj és a gázvezetékekre is igaz, az ellátásnak a diverzifikálása, ugye fontos az unió szempontjából, de az új függőségi viszonyok tövör, a törökökön keresztül azért mindenképpen elkerülendők. A különböző fekete-tengeri országoknak most a nyitása esetleg Ukrajna felé támogatandó, főleg, hogyha ismerjük az orosz álláspontot is, és a az országoknak a kapcsolatát, de az Oroszországgal kötött partnerségünket sem szabad azért itt veszélyeztetnünk. Most pedig Karász úr következik. Köszönöm szépen! A Feketi-tengeri stratégiával kapcsolatos erőfeszítéseket üdvözlöm, és üdvözlöm azt is, hogy milyen helyesen ítélik meg a státuszkót, amely t amelynek kapcsán azért nem veregethetjük magunkat, és egymás sem vállon. A Feketi-tengeri országoknak a jelentősége egyre nagyobb, geográfiai értelemben is, aztán ugye ne felejtsük el a humán erőforrásokat, a munkaerőpiaci potenciált, az onnan érkező munkavállalókra gondolok itt, és a Dunát se felejtsük el, hiszen onnan jön hozzánk, és nagyon fontos, hogy a, az országok egymás között is boldoguljanak, és ne egymás ellen hadakozzanak. Nagyon fontos, hogy nem mindenki a saját pecsenyét sütögesse a régióban, és azt gondolom, hogy a következő időszak energiapolitikájában is nagyon nagy szerepet játszanak ezek az országok. A diversifikáció, az ellátás biztonsága, ezek nagy szlogenek, de ugye a Nabucco gázvezetékre gondolunk itt a diversifikáció kapcsán, de vannak egyéb projektek is, mint a déli áramlat, amely konkurál az előzővel. A Kaspi-tenger, amely ugye ott van a közel-kelet, közép-ázsia és Európa metszetében, aztán az említett befagyott konfliktusok, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek nyilván a gazdasággal, a az energiával is, a biztonsággal és a stabilitással is összefüggenek, úgyhogy üdvözlöm azt, hogy erősebben és profibb módon közelítsünk a térség és a problémák megoldása felé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kalfin úr a következő felszólaló. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt biztos úr, teljesen egyetértek mindazzal, amit a Fekete-tengeri térségről mondott, és azon lehetőségekről, melyekkel mi az Európai Unió rendelkezünk. Örülök, hogy a bizottság látja a Fekete-tengeri térséggel való együttműködés további lehetőségét. És a keleti partnerség továbbfejlesztésem ugyanakkor hátrányba szorította a a Fekete-tengeri térséggel való együttműködést, ezért helyes, hogy erről most tárgyalunk. Fontos azonban, hogy nem csak a közlekedés, az energia és a környezetvédelem területén, hanem az emberek közötti kapcsolat, a kultúra, az oktatás és a turizmus területén is megerősítsük az együttműködésünket. Fontos, hogy ezeket megfelelő támogatásokkal is lássuk el, máskülönben nem történik semmi. Köszönöm szépen, Tikao asszony kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Mit is mondjak? A Fekete-tengeri térség stratégiai jelentőséggel rendelkezik az energiaellátás különböző ellátási útvonalai tekintetében, hiszen itt a Kaszpi-tengeri térséggel, illetve a közel-kelettel is kapcsolatot lehet teremteni. Románia a nemzetközi kapcsolatok fenntartásában fontos szerepet játszik. Az ITRE szakbizottság a Fekete-tengeri stratégia kapcsán az én nevemben is egyébként azt mondta, hogy a déli gáz um, nyomvonal uh, az Európai Unió gazállátásában fontos szerepet játszik, mind a Nabucco hálózat, mind a Trans-Adriai hálózat um, Oroszország, illetve Törökország, illetve Grúzia és Azerbajdzsán felé nagyon nagy jelentőséggel bír. Ezért nagyon fontos, hogy elkötelezzük magunkat a Fekete-tengeri régió mellett, és biztosítsuk, vagy segítsünk abban, hogy a szó, szomszéd államok között a kapcsolatok javuljanak. Nagyon fontos, hogy a bizottság a Fekete-tengeri stratégiát kidolgozza. Köszönöm szépen. Most a spontán felszólalásokra térünk rá, és először Bazescu asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr a fekete tengeri régió stratégiai fontosságát senki nem vonja kétségbe. <clears throat> Politikai, gazdasági, energiai, kereskedelmi, kulturális, biztonsági, közlekedési, szomszédsági és külkapcsolati jelentősége vitathatatlan. Ezért meg vagyok győződve arról, hogy a Fekete-tengeri régió stratégia nem lehetőség, hanem szükségesség stabilitást fokozni kell a területen, segíteni kell, hogy megoldódjanak a befagyott problémák. Figyelembe kell venni a régió gazdasági potenciáját, hiszen az energia területén még jelentős projektek kialakítására van szükség, lehetőség. Románia támogatja a Fekete-tengeri stratégiát, csak úgy, mint a Duna stratégiát. Románia számára nagyon fontos, hogy egyetemű legyen az együttműködés kontextusa. Pontosan ezért azt kérem a biztos úrtól, hogy minél előbb állítsák föl ezt a konkrét stratégiát. Pászkál úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Nagyon fontos, hogy Európa kikötőit helyzetbe hozzuk, különösen azokat, amelyek eh, Ázsia fele biztosítják a kapcsolatot, ezért ezen kikötők kapacitásának megerősítése nagyon fontos. De nagyon fontos, hogy eh, ne csak a kikötők kapacitását megerősítsük, ne csak a tengeri kikötők kapacitását, hanem a Dunai kikötők kapacitását is megerősítsük. Ezért nagyon fontos, hogy fellépésünket koordináljuk, és a Fekete-tengeri stratégiát és a Duna stratégiát is egyeztessük, hiszen ne feledjük, a Duna a Fekete-tengerbe folyik bele, éppen ezért a két stratégia közötti szinergia hozzájárulhat ahhoz, hogy egész Európa hasznára hajtsuk ezeket a célokat. Köszönöm szépen, végezetül pedig Duman úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. A Fekete-tengeri régió fontos stratégiai jelentőséggel bír. Nagy ö, ásványi ö, kincsekkel is rendelkezik, és 250 millió fogyasztó él itt. A szomszédok, szomszéd államok közötti megerősített együttműködés nagyon fontos szereppel játszik, és a regionális együttműködést támogatni kell, és az is célunk, hogy az európai szomszédság politika fekete-tengeri dimenzióját is támogassuk. A kiegészített fekete-tengeri fókusz a keleti politika jelentőség fontos részét jelenti, de ugyanakkor a fekete-tengeri együttműködést is támogatni kell. Ugyanakkor az EU stimulálhatja a regionális együttműködést azáltal, hogy egy európai stratégiát hoz létre, a fekete-tengeri szinergia, a fekete-tengeri együttműködéssel kezdve, és így a stratégiát ki lehetne terjeszteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Tikao asszony. Eh, domnule comisar, aș dori să vă pun eh, o întrebare. Köszönöm szépen. Szeretnék feltenni egy kérdést. a Fekete-tengeren, a tengerészeti folyosókkal kapcsolatban a több éves költségvetésben még nem különítettünk el semmilyen összeget. Bár van egy költségvetési sor az egyéb tengerek tekintetében. Szeretném, hogyha születne egy megállapodás a Fekete-tengeri folyosókra vonatkozóan, és egy tízes költségvetési sort kellene kialakítani, ezt kérem a bizottságtól, hasonló módon, mint a balti, az északi és a földközi tenger esetében. Továbbá általános együttműködés nem létezik a Fekete-tengeri halál, halállomány kezelése tekintetében. Támogatnunk kell a párbeszédet, és közös stratégiát kell kialakítani a Fekete-tengeri régióra vonatkozóan. Minden állam ennek résztvevője kell, hogy legyen. Köszönjük szépen! Ezzel lezártuk a CatchDI felszólalásokat, és akkor Füle biztos urat szeretném felkérni, külésbiztonságpolitikai biztonságpolitikai biztosunkat. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon szépen köszönöm a rövid, azonban nagyon inspiráló vitát. a Fekete-tengeri szinergiáról, illetve a Fekete-tengeri stratégiáról. Én elkötelezett híve vagyok annak, hogy a Fekete-tengeri szinergia a határon átnyúló együttműködés révén és az Európai Unió integrált tengerészeti politikája révén, valamint a Duna stratégia segítségével koherens megközelítést nyújthat majd a, ten- a Fekete-tengeri régió felé. Azt gondolom, hogy ugyanezen csapás irány mentén, mint az utolsó hozzászólónk, folytathatom. És Damanaki biztos asszony is elmondta, hogy az összes fekete tengeri országot bele kell ültetni, hogy úgy mondjam, a hajóba, hogy ők is részt vehessenek, és együttműködve kiteljesíthessék a stratégiát. Nyilván a halászatra is gondolok, és itt a tengeri politikára is. Bukarestben lesz a következő fontos konferencia novemberben az idén ebben a témában. Ez a megközelítés azt hiszem, hogy az együttműködés mindenképpen erősíti az Európai Unió és a Fekete-tengeri partnerek között. Így lehet a kihívásokat megoldani, a közlekedés, a tengerészeti, a halászati politika, az oktatás és a környezetvédelem terén. A bizalomépítés nagyon lé- lényeges az érintett országok közötti bizalomépítése. Nagyon fontos a stratégiai, a politikai és a gazdasági dimenzió is, ezt is említeném, és azt is meg kell tárgyalnunk, hogy mindezeket a célkitűzéseket ezeken a területeken hogyan lehet megvalósítani. Nyilván számítunk ebben az Európai Parlamentre és az ajánlásaira is. Biztosítom önöket afelől, hogy a parlament is elkötelezett maradt az a Fekete-tengeri stratégia felé. Ez eddig is így volt, de nyilván nagyon sok elem van, amelyeket említettem, amelyeken még dolgoznunk kell. Ahogy hallgattam itt önöket, az volt a benyomásom, hogy például az energiabiztonság vagy a regionális együttműködést is említhetném, vagy a demokratizálódás nem is létezhetne a Fekete-tengeri stratégia nélkül. Azért ez nem igaz ebben a formában. Nagyon keményen dolgoztunk ezeken a kérdéseken, és a keleti partnerségről is szóltam, amelyet olyan politikaként alkottunk meg, melynek réven az európai értékeket tudjuk transportálni ebbe a régióba is. Ami, ami érdekes ebben a vitában, és azon túlmutatóan is, a tanácson belül is, és itt is, az az, hogy persze vannak, akik várják ezt a stratégiát, a keretprogramot, az intézményi keretet, és amikor felkérjük őket, vagy én felkérem őket, hogy jó, akkor konkrét elképzeléseket kérek, azaz, hogy hogyan szeretnénk kiteljesíteni ezt a stratégiát, milyen formát öltsön, mik legyenek a legfontosabb pillérei, hogy nézen ki a struktúrája. Hát, hogy őszinte legyek, itt azért nincs megfelelően alaposan kidolgozott elképzelés. Nyilván időt kell szánni arra, hogy ezt a, az egész kérdéskört komolyan vegyük, és ennek az időnek még nincs vége. Úgyhogy dolgozunk nyilván a keleti partnerségen, közben megerősítjük a partnerségünket az érintett felekkel, a partnereinkkel a régióban. A támogatást növelni fogjuk a határon átnyúló támogatási eszköz tekintetében, és a Lisszaboni szerződés értelmében tulajdonképpen az EU sokkal hatékonyabb szerepet játszhat ebben a régióban és a regionális együttműködésig tekintetében is. Nagyon szépen köszönöm a hozzájárulásokat, a hozzászólásokat és a támogatást. Köszönöm szépen, Füle biztos úr, ezzel pedig ezt a vitát is lezárhatjuk. Következő napirendi pontban pedig Közös vita az EU-Azerbajdzsán és az EU Örményország társadalmi megállapodásról folytatott tárgyalásokról vitázunk. Jette meg asszony jelentése, illetve